attól függő bírságot alkalmazhatunk. Az Európai Bizottság számított a fogyasztóvédelmi jogszabályok sérülésére, de ezt is megakadályoztuk, és számos egyéb intézkedést is felvettünk a fekete listára. Ezeket nem tudom most mind felsorolni, mert eh, az nincs elég időm. Ugyanakkor eh, van valami, amit sajnálok, a fekete listára ugyanis a kettős minőségű termékeket nem tudtuk bevenni, ugyanis számos tagállam az Európai Unióban egész egyszerűen ezt ellenezte. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy mindaz, amit elértünk, az akkor most a kukába kerüljön. Én azt javaslom, az én frakcióm azt javasolja, hogy ennek ellenére szavazzuk meg ezt a javaslatot, és a felülvizsgálati záradék, amelyet elértünk, ez a következő ciklusban felhasználható lesz majd arra, hogy a fogyasztók jogait valóban biztosítsuk, érvényesítsük, még a kettős minőséggel szemben is, ugyanis nem fogadhatjuk el azt, hogy legyenek első és másodrangú fogyasztók az Európai Unióban. Éppen ezért szociáldemokrata frakcióként továbbra is azért fogunk küzdeni, hogy mindezt felszámoljuk, ez ugyanis elfogadhatatlan. Ennek ellenére holnap az elért kompromisszumra igent mondunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az EKR nevében egy percre Skripek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A mi generációnk, az én generációnk számára, a közél-kelet-európai emberek számára a vasfüggöny leomlása és Európa egyesülése szimbólum volt. A mi gyermekeink számára az idei év ugyanígy szimbólum lesz, ugyanis most fogjuk elfogadni azt a jogszabályt, amely megtiltja, hogy az ugyanolyan elnevezésű és ugyanolyan logóval árult élelmiszerek különböző minőségűek legyenek a különböző tagállamokban. Reméljük, hogy most már célba ér ez a küzdelmünk. Az Európai Bizottság 20 ezer, a maga 20 ezer alkalmazottjával csak, akkor vált, csak ak- akkortól kezdve volt tisztában, a problémával, amikor Juncker azt mondta, hogy ne legyen kevesebb hal, a csehek hal készítményeiben, kevesebb hús Magyarországon a hús készítményekben, és így tovább. Tesztek révén sikerült fényderíteni arra, hogy a nagyvállalatok sok, sokáig haz, hazudtak az embereknek, és sikeresek is voltak ezzel. Azonban az élelmiszereken túlmenően meg kell vizsgálni egyéb területeket is, például a gazdáknak, a mezőgazdasági termelőknek folyósított támogatásokat. Köszönöm szépen, az Álda részéről most Szelimovics úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt online foglaltam egy szobát egy fantasztikus szállodában, nagyon olcsón, remek volt a kilátás, a bútor, a berendezés is nagyon modern volt, és amikor megérkeztem a szállodába, akkor tényleg kiderült, hogy egy túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, mert nem, hogy nem volt fantasztikus hotel, nem is volt hotel, hanem egy garázs volt, amit valaki átalakított egyfajta szobává. A mai, ma megvitatott szabályozásunk célja az, hogy elkerülhetők legyenek az efféle forgatókönyvek a jövőben, mert ez egy olyasfajta tapasztalat, amelyre sajnálatos módon sok európai tehetett már szert az online kereskedelem területén. Ez a javaslat megakadályozza, hogy ez megtörténjen, és ennek értelmében azt hiszem ez egy győzelem a fogyasztók számára. Nagyon józan, nagyon észszerű megközelítést alkalmaz a kettős minőségű termékek esetében Tudom, hogy ez nagyon, problém, nagyon nehéz terület, de mégis egy probléma, amit kezelni kell. És nagyon megnehezíti a komolytalan vállalkozások számára, hogy becsapják az embert. Most már végre azt is egyértelművé válik, hogy a, plat, hogy a rangsorolási paraméterek hogyan alakulnak, hogyan néznek ki. Senki sem csalhat, és eh, ez szavatolja azt, hogy a jövőben egy fantasztikus szállodai szoba tényleg fantasztikus legyen a gyakorlatban is, és ne, ne érje minket kellemetlen meglepetés. Szerintem ne küldjük vissza ezt a szöveget a bizottságnak, szavazzuk meg, fogadjuk el, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a GUE részéről Sérdevan úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Jó, hogy az Európai Unió foglalkozik a fogyasztóvédelemmel és egységes európai standardokat fogalmaz meg. Azt is jónak tartom, hogy a parlament közvetlenül megválasztott intézményként többet tesz ezen a téren, mint maga a bizottság, hiszen láthatjuk, hogy a bizottság a szöveget helyenként fel akarta hígítani, gyengíteni akarta, de Tudjuk, hogy a kettős minőségű termékekkel tényleg gond van. Ha valaki Németország, egy német állampolgár Lengyelországba utazik, és ott megpróbálja megvásárolni ugyanazt a kekszet, amit a gyermeke otthon szokott elni, enni, akkor fontos, hogy ugyanannyi pálmaolajat tartalmazzon ez a keksz Lengyelországban is, mint Németországban szokott, de sajnos a gyakorlatban nem ezt látjuk. A különböző vállalatok a nyereségüket akarjuk maximalizálni, és éppen ezért sok kelet-európai polgárt másodrangú fogyasztóként kezelnek. Itt az ideje annak, hogy ennek az üzleti gyakorlatnak az egységes és szolidáris Európa szellemében véget vessünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönjük szépen. Most a zöldek részéről Réda asszonynak adok szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Annak ellenére, hogy az átláthatóságról és az online fogyasztói jogokról nagyon sok szabályt elfogadtunk, egy lépés hiányzik ebből méghozzá a kettős termékminőség egyetemű tiltása. Sajnálatosan azt kell, hogy mondom, hogy nem is ideológiai, hanem földrajzi megosztottság él ebben a parlamentben. A nyugati államok beli képviselők úgy gondolják, hogy ez már elég jó, bár a parlament feladta a pozícióját a kettős minőség témájában, a közép- és kelet-európai képviselők pedig jobb megállapodást kérnek. A zöldek nem megosztottak ebben a témában. Mi úgy gondoljuk, hogy az embereket azonos módon kell, hogy kezeljük az EU-ban, és ez a lényege annak, amit az európai állampolgárok is várnak tőlünk. Nem szenvedhetnek diszkriminációt amiatt, hogy hol élnek, és ezért nem kaphatnak rosszabb minőségű terméket. Ezért pont itt az ideje, hogy a oldal megállapodást, amit csak sürgősséggel értünk el, ne fogadjuk el, a kettős minőséget valóban föl kell számolni. Köszönöm szépen. Most lezártuk a frakciók képviselőinek a meghallgatását, és Golga úrja szó másfél percben. Igen, ez valós, hogy mindenek ellenére egy olyan megállapodást nem tudunk elérni, ahol ne legyen diszkrimináció. A diszkrimináció hétről hétre érvényesül. Múlt héten láttuk a diszkriminációt bizonyos országokkal szemben a mobilitási csomagban. Most pedig másod vagy kettős minőségről beszélünk, rosszabb minőségű terméket kapnak a fogyasztók. Ez diszkrimináció. Ezt föl kell számolni. Most akarunk tisztességes Európát mindenkinek a számára? Akarjuk ugyanazt a minőséget, termékminőséget mindenkinek a számára? Igen. Akkor ezt ne adjuk föl. Harcoljunk ezért továbbra is, és győzünk. Tisztességes megállapodásra van szükség. Ezt kérjük. Egyenlő jogok, egyforma Európa, és akkor mindenki győztes. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sinalova képviselője szó egy percben. Köszönöm szépen, biztos asszony, tisztelt kollégák! Ez a kompromisszum kimondja, hogy javítja a fogyasztók helyzetét, és amennyiben nem hagyjuk jóvá, a fogyasztóknak ismét évekig várniuk kell. De itt megint kettős mércéről van szó ha egyesek jobb helyzetbe kerülnek, mint azok, akik saját magukat másodrangú állampolgárnak érzik. Éppen ezért egy módosítót terjesztettem be, amely visszafordít majd bennünket a tárgyalóasztalhoz. Egy olyan szövegre volna szükségünk, amelyet tiszta lelkiismerettel prezentálni tudunk az állampolgárok előtt, és kijelenthetjük, hogy a kettős minőséget, az eltérő minőséget felszámolhatjuk. Ha valaki kettős minőségű termékeket ért, értékesít. Tehát nem szabad engedményeket tennünk a vállalkozásoknak. Kérem kollégák, ne változtassák meg azt a véleményüket, amely mellett egyszer már letették a voksukat. Először is mindig azt akartuk kezdetben, hogy a kettős minőséget számoljuk fel. Köszönöm szépen. Sarán Szoba képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó héten mindenképpen véget kellene vetnünk, le kellene zárnunk ugyanannak a vitának, amely a kakaót, a kávét és egyéb termékeket hasonlítja össze. Számomra cseh képviselőként az eredmény csalódást okoz. Nem akarok most bűnbakokat keresni, vagy megállapítani, hogy melyik lobby nyert, akár egy adott tagállam is lehetett az, amely nyomást gyakorolt, és megtölti a boltok polcait alacsonyabb minőségű termékekkel. De a kelet-európai fogyasztó az, aki ennek a kárát elszenvedni. Ez a szöveg egy felvizezett szöveg, nem léphetünk fel már határozottan azokkal szemben, akik Kelet-Európában ócska termékekkel árasztanak el bennünket. Most egy olyan jogszabály van, amely szeretné megoldani a problémákat. A lista ugyanakkor tartalmaz különböző kivételeket, amely felvizezi ezt a joganyagot, és a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben nem nyújt védelmet. A gyártók megkapják a lehetőséget ahhoz, hogy ismét a kettős minőségű termékeiket értékesíthet, megtehették, és hivatkozhatnak most a fogyasztók különböző ízlésére. Ezért arra kérném a kollégákat, hogy támogassák holnap a módosító indítványainkat, hogy vessünk véget annak a gyakorlatnak végre, amikor is Európában két, két osztályú kép, ö, fogyasztók vannak. Sojdrová hogy szeretne önhöz intézni egy kékkártyás kérdést. Ezt a kék kártyát azért emeltem fel, mert szeretnék egy kérdést intézni a képviselő kollégámhoz. Nem gondolja azt, hogy túl kemény szavakat használ, hiszen tisztában van azzal, hogy a parlamentben hány éve beszélünk arról, hogy az élelmiszerek és egyéb termékek eltérő minősége egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kell, hogy legyen, annak nevezzük, és ez a bizottság volt az, amely elérte, hogy napirendre tűzzük ezt a témát. Nem Juncker volt az, hanem a mi fellépésünk itt az Európai Parlamentben. Ezért azt szeretném kérni, hogy komolyan veszi-e ezt. Elnök, köszönöm szépen. Csak 30 másodperc van. Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem... Tisztelt kollégák, ahogyan már említettem, az eredmény nagy csalódást okozott. A parlament valóban éveken keresztül küzdött azért, hogy végre vessünk véget ennek a gyakorlatnak. Nem szabad, hogy különböző osztályú, különböző rangú állampolgárok legyenek Európában. Ez nem az én bizottságom, az én frakcióm szövege, éppen ezért igen, valóban nagyon csalódott vagyok. Mecsna, Köszönjük szépen, Konácsna asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Több mint egy évvel ezelőtt mindenki azt ígérte a bizottság részéről, hogy megszűnnek a kettős minőségű élelmiszerek az EU-s piacon. Az előttünk lévő szöveg azonban épp az ellenkezőjét bizonyítja. Úgy gondolom, hogy még a különböző összetételre vonatkozó minimális címkézési feltételek sem teljesülnek, és az egész egyébként is átláthatatlan volt, és csak a háromoldalú egyeztetés után derült ki, hogy miről is van szó. Úgy gondolom, hogy a polgárok nagyon negatívan tekintenek majd az általunk elfogadandó irányelvre. Egyrészt vitatható kötelezettségeket vállalunk, másrésztről a nyugati országok szemétlerakóként kezelik a keletiakat. Semmi más lehetőségünk nem marad, mint az, hogy saját tagállami jogszabályokat fogadjunk el, még annak ellenére is, hogy esetleg ezek konfliktusban, ellentmondásban állhatnak az EU-s szabályokkal. Kérem, támogassák azokat a módosítóinkat, amelyekkel visszajuthatunk az eredeti kompromisszumhoz. Úgy gondolom, Nincs jelentősége, hogyha most néhány hónapot késünk a szabályozással, mert az a lényeg, hogy éreztessük a polgárokkal, hogy egyenjogúként kezeljük őket. Köszönjük szépen, Suica asszony, egy perc. Örülök, hogy a fogyasztóvédelmi téma kapcsán megemlítették többen is a kettős minőségű élelmiszereket. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos probléma. A bizottságot megkerestem a problémával, és azt a választ kaptam, hogy ez az egész arra vezethető vissza, hogy a fogyasztók ízlése eltér keleten és nyugaton. Úgy gondolom, ez nem egy kielégítő válasz. És a kollégákkal együtt elindítottunk egy kezdeményezést, amelyben kértük a diszkriminá- azt, hogy vessenek véget ennek a fajta diszkriminációnak. Sojdrova kolléganővel együtt egy, elindítottunk egy tesztelést, különböző termékeket kóstoltunk végig, amelyek különböző országokból származtak. Úgy gondolom a legfontosabb az, hogy egységes szabályokat hozzunk létre, és egységes feltételeket Európa szerte minden fogyasztót egyféle, ugyanúgy kezeljünk. A háromoldalú egyeztetésen elért eredmény úgy gondolom nem kielégítő, ezért aláírtam azokat a módosítókat, amelyek célja, hogy egyenlő minőségű termékeket értékesítsenek Európa szerte. Kérem a kollégákat, hogy támogassák ezt a módosítót, Ellenzem a kettős normákat, ellenzem, hogy kelet és nyugat között különbség legyen. Juncker úr maga is többször elmondta itt, hogy Európának egy tüdővel kell lélegeznie, mindkét tüdőnk mindkét felére szükségünk van, a balra és a jobbra egyaránt. Kérem a kollégákat, hogy támogassák a módosítómat. Köszönöm szépen, Grappini asszony következik. Stimați colegi, este clar că... Köszönöm szépen, Egyetemű, hogy az irányelvet módosítani kell. A jelenlegi javaslat igazából négy irányelvre vonatkozik, tisztességtelen eljárás, fogyasztóvédelem, szerződéses záradékok és az ár megjelölése. Nagy vonalakban a módosítók elsősorban a két első irányelvre vonatkoznak. Itt valóban fölmerül a egységes piacon a termékminőség. Védenünk kell a fogyasztók érdekeit attól függetlenül, hogy hol élnek. Igen, vannak pozitív módosítások, ezt nem tagadhatjuk. A fogyasztói jogok védelme például a szerződésektől való elállás esetében, aztán a kárterítések területén. Ugyanakkor mi egyetemű megfogalmazásokat szeretnénk látni. Mit jelent az, hogy kettős minőség? A hatos cikk módosítója, például amit említenék. A hatos cikk nem igazán erős, sokkal gyengébbé vált, mint amilyen volt. Igaz, hogy van egy felülvizsgálati záradék, de végig kéne gondolnunk, hogy talán inkább el kéne utasítani, vagy esetleg a felülvizsgálati záradékot kellene elfogadni. Mindenki a fogyasztók védelmét akarja szolgálni. Köszönöm, Sordrova asszony, másfél perc. Köszönöm szépen. Én hiszek abban, hogy ez az irányelv általánosságban a fogyasztók javát szolgálja. Meg kell, hogy őket végjük a tisztességtelen üzleti gyakorlatoktól. Ez minden tagállamban fölmerül, az agresszív értékesítés, a hamis internetes vélemények szintjén, aztán a célzott reklámok keretében, a tevékenységekről szóló hamis beszámolókra vonatkozóan. Két konkrét témát is szeretnék eh, említeni. Seknalóval kollégának szeretnék köszönetet mondani, hiszen eh, hosszasan dolgozott ezen a témán, és nagyon aktív volt a parlamentben. Marian Recskának is szeretnék köszönetet mondani, ő korábban miniszter volt, és a tanácsban ő is jelentősen dolgozott ezen a témán. Továbbá a biztos asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő is dolgozott a javaslaton. Nem tökéletes a szöveg, teljes mértékben egyetértek azokkal a kollégákkal, akik ezt mondták. Egyetértek azzal, hogy tovább tudtunk volna lépni, tovább kellett volna lépnünk, egyetemű definícióval kéne, hogy dolgozunk de hát két év telt el, két éve dolgoztunk ezen a munkán, és most már nem tudunk visszaülni a tárgyalóasztalhoz. Az később tudjuk majd módosítani a nem tökéletes részeit az irányelvnek. Támogatom a módosítókat, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez csak egy első lépés az megfelelő irányban, és nem ez a végső lépés. Köszönöm. Borszán képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Hat évvel ezelőtt, amikor elkezdtem munkálkodni a különböző minőségű élelmiszerek területén, akkor biztos voltam abban, hogy mára már megszületik az a törvény, amely megtiltja ezt a gyakorlatot. Hat évig tartott ez a folyamat, most már senki sem mondhatja azt, hogy például a horvátok és a bolgárok egy kevésbé egészséges élelmiszeripari terméket részesítenek előnyben, rosszabb minőségű elektromos készülékeket szeretnek, vagy rosszabb teljesítményű mosószereket akarnak vásárolni. Számos európai polgár számára ez egy nagyon nagy érzelmeket felkavaró téma. Joggal érezhettük úgy sokan, hogy másodrendű polgárként kezelnek minket. Ennek a jogszabálytervezetnek most az a lényege, hogy Európa nem lett megosztott, mindannyiunkat egyformán kell kezelni, semmiképpen sem engedhetjük meg ezt a fajta gyakorlatot. Az egyenjogúság külön, külön, nagyon-nagyon fontos, és ma ezt az üzenetet küldjük egész Európának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Poszpisil képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csalódott vagyok, ami a kompromisszumot, az elfogadott kompromisszumot illeti, meggyőződésem, hogy egy ilyen kompromisszum a gyakorlatban nem járul hozzá a kettős minőségű termékek elleni küzdelemhez, és ez majd különböző értelmezési lehetőségeket nyújt az összetételeknél, és a bíróságok előtt találjuk magunkat, és előfordul majd az, hogy ugyanazon termék név alatt eltérő termékek lesznek. Majd meglátják. Biztos asszony, fogadni mernék, hogy ha ezt így sikerül keresztül vinni, akkor senkit sem fognak büntetni, és bizonytalan fogalmakat fogunk majd különböző módon értelmezni. A termékek kettős minősége egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot jelent, és ez a dokumentum ahhoz vezet majd, hogy a társadalmakra hárul majd. Az ügyvédek jelentette nagy költség, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagy csalódás, és a cseh kormány támogatta ezt a kompromisszumot, éppen ezért gyakorlatilag hátba döfte a cseh állampolgárokat. Én azt kérném, hogy fogadják el a módosítót a holnapi napon. Egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy egy termék, egy kettős minőségű termék nem jelenthet meg, ugyanaz, nem jelenhet meg ugyanazon márkanév alatt. Ez elfogadhatatlan. Kérném tehát Szegnalová képviselő módosítójának támogatását. Köszönöm, ezzel a hozzászólókat meghallgattuk, akik a listán szerepeltek, most a spontán hozzászólások következnek, heten jelentkeztek mindenkit meg tudunk hallani. Krisztián Búsoly az első hozzászóló. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nehéz volt a tárgyalás, és nehéz a jó egyensúlyt megtalálni a fogyasztók jobb védelme és a vállalkozók hatékonysága, versenyképessége biztosítása tekintetében. Első alkalommal konkrét utalások vannak egy jogalkotási eszközben a kettős minőségre, és a tagállamok tehetnek megszorító intézkedéseket. Ugyanakkor ambiciózusabbak kell, hogy legyünk, a kettős minőséggel jobban kell, hogy foglalkozzunk a jogalkotásban, hiszen ez aláássa ez a gyakorlat az európai polgárok bizalmát, főleg a közép- és kelet-európai országokban az egységes piac tekintetében. Holnap támogatnunk kéne Rosatun kollégám módosítását. Ez is az IMCO-ban eredetileg megszavazott szöveg, és az a valóban jobb szolgáltat teszünk a fogyasztóknak, és jobbá tesszük a irány elv szövegét. Zsolana asszony a szó más egy percben. Tisztelt biztos asszony. Igen, a kettős minőség létezik, ezt föl kell, hogy tárjuk, el kell, hogy ismerjük. Az különféle indoklásokon túl, amivel a kettős minőséget próbálják megindokolni, és azon túl, hogy lehet, hogy tényleg van keleten, meg közép, meg nyugat-európában különböző ízlés, mindezen túl én egyetemben szeretném kimondani, biztos asszony elnök úr, hogy a kelet-európaiaknak elege van abból, hogy rosszabb minőségű terméket kapnak. Megontok azt, hogy ilyenfajta termékeket kapunk. Belefáradtunk abba, hogy például rosszabb minőségű ruházatot, rosszabb minőségű autót kapunk, kevésbé jó autókat, ahhoz képest, mint amit a nyugat-európai fogyasztók kapnak. Mindennyian európaiak vagyunk. A volt kommunista blokk 30 éve hozzászokott egy bizonyos minőséghez. A demokráciának ez is a része. Nem fogadhatunk el rosszabb minőségű termékeket, és nem engedhetjük meg azt, hogy kizárjanak minket bizonyos körökből. Az igazságot nem szabad eltitkolni. Azok a termékek, amelyeket a nyugati piacra szállnak, ugyanolyan minőségűek kell, hogy legyenek, mint amit a keleti országokban értékesítenek. Nem vagyunk másod osztályú állampolgárok. Föl kell számolni ezt a diszkriminációt. Köszönöm szépen. Máriász úr. Köszönöm, elnök úr. A fogyasztók védelmének érdekében nem szabad kettős mércét alkalmazni. Itt most kettős minőségre gondolok. Ez diszkrimináció lenne a fogyasztókkal szemben, főleg kelet-európai fogyasztókra gondolok itt. Ugyanakkor a fogyasztóvédelem a márkavédelmet is jelenti, főleg olyan vállalatokét, amelyek az unión belül találhatók. Szemben a harmadik országok vállalatainak gyakorlatával. Ez főleg a görög termékekre igaz, amelyeknek a minősége igen jó. Például a makedonikó, a macedóniai termékek, mint például a macedón vá, bor. Ma Skopje versenyez velük, ott is a macedóniai jelzőt használják. Ez pedig óriási provokáció és zűrzavart okoz. Biztos asszony, Jurova asszony, ezért gondolom, hogy a bizottságnak támogatnia kell a görög termékeket, amelyeket évek óta védnelek, hiszen nagyon jó a minőségük. És ezeken a termékeken a macedón jelző található. Nagyon komoly dolog ez, meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy... Záborská asszony. Köszönöm a szót. A termékek kettős minősége rendkívül fontos. Bebizonyosodott, hogy nagyon sok cég a mi régióinkban a név alatt, de más összetevőkkel és rosszabb minőségben gyártják a termékeket. Bár nagyon nehéz megállapodni a javaslatban, amiről holnap szavazunk, bár szerintem nagyon jó ez a javaslat el kell mondanom, hogy meg vagyok lepve, hogy a bizottság megint csak két évet szán arra, hogy a jelenlegi helyzetet értékelje, és majd csak azután, ha egyáltalán fogja javasolni a bizottság, hogy ezeket a termékeket, amelyeknek kettős minősége van, tiltsák be. Nyilván a fogyasztók ennek nem fognak örülni, ezért négy módosítót szeretnék megszavazni, amelyek be akarják tiltani ezt a gyakorlatot. Nem szabad kettős mércével mérni a minőséget a közös piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mekafor egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan tagállam állampolgára vagyok, amely a közelmúltban csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért számunkra nagyon fontos a termékek kettős minőségének témája, és az is lényeges, hogy megtalálja a helyét ez a téma a jogalkotásban. A szocialisták, demokraták számára nagyon fontos téma ez, és nagy előrelépés. Kérem, köszönöm két kollégámnak a munkáját, különösen Olgának, hogy dolgozott ezen a témán. Neki köszönhető, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával. Semmi logika nem támasztja alá hogy az egységes piacon ne legyenek egységes minőségűek az azonos márkájú termékek. Enélkül nincsen szabad mozgás az áruk szolgáltatások terén, hanem szelektív mozgásról beszélhetünk csak. A bolgár hatóságokat felhívom arra, hogy ezt az irányelvet vezessék be, ültessék át. Tíz éve eltelt, és még mindig nem büszkélkedhetünk arról, azzal, hogy nincsenek kettős minőségű termékek Európában. Köszönöm. You have the floor, Mr. Csukán. Csukán úr. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi! Elnök úr, kedves kollégák! Egyes előírások a Dalton jelentésben minden munkámat, amit képviselőtársaimmal együtt végeztem, egyszerűen lesöpörték az asztalról. A dupla standardekről most már nem ugyanazok az előírások szólnak, és mindenki Kelet-Európában fel fogja tenni a kérdést, hogy mit tesz értem az EU, miért kezeli az állampolgárait különbözőképpen, milyen értékeken alapul ez az EU, hogyha nem ugyanazokat a jogokat szavatolja a polgárok számára. Miért nem tekintenek bennünket egyenrangúnak? Azt gondolom, hogy a minket megszavazó, beszavazó, a parlamentbe delegáló polgárokat meg kell tisztelnünk, és az érdekeiket meg kell védenünk. Vagy a másik kérdés, hogy csak a koncernek, érdekeit akarjuk kiszolgálni? Szégyen, hogy román elnökség alatt a román polgárokat másodrangúként kezelik és tekintik mintha nem tudnák, úgy viselkednek hogy mi is szerepel majd ebben a dokumentumban. Vannak ugyanolyan márkát magukon viselő termékek, a, a, minőségük viszont abszolút eltér. Polcsak képviselő kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Um, Nyilván az lenne a legjobb, hogyha mindenhol ugyanazok a minőségi követelmények érvényesülnének, mert nem megengedhető az, hogy más összetevőket tartalmaznak az egyes termékek, függetlenül attól, hogy külső megjelenésükben azonosak. Ugyanaz a minőség jár mindenkinek az EU-n belül. Lényeges, hogy minden fogyasztó ugyanazokat a jogokat használhassa, gyakorolhassa, különféle minőségi sztenderdeket nem lehet alkalmazni, ez ellentmond a belső piac követelményeinek. Most egy olyan fázisnál tartunk, amikor döntést kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy mely módosítókat akarjuk támogatni, melyeket nem, és sajnálom, hogy a cseh kormány a kompromisszumot tulajdonképpen elfogadta, dacára annak, hogy a fogyasztók szempontjából ez a szöveg ebben a formájában rontja az ő helyzetüket. Köszönöm. Köszönöm, ezzel a KCTI rendszert lezárjuk, és a bizottság nevében Jurová asszony kap szót. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, e, něco mě má k tomu, abych... Tisztelt képviselőasszony, Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Először csehül beszélek, és jókom van erre miért is teszem ezt. A kettős minőség az élelmiszerek kapcsán egy nagyon fontos, lényeges ügy a cseh polgárok vonatkozásában. Elég régóta foglalkoztatja őket ez a téma, több hónapja, és egy fél évvel ezelőtt, egészen pontosan, a tanácson belül az agrárminiszterek foglalkoztak ezzel a témakörrel, és nagyon sok tagállam kételjeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy ez valós probléma egyáltalán. Én a magam részéről, itt a parlamenti képviselőktől hallottam, hogy ez egy igenis létező probléma, ez nem valami olyasmi, amit kitaláltak volna, vagy ami egyfajta tévképzet lenne a fejekben. Egyértelmű utalásokat kaptunk erre vonatkozóan. Most van egy irányelvtervezet, amelyben elismerik a probléma létezését, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen próbálunk ezzel fellépni. Az is elhangzott itt ma este, hogy milyen módszereket alkalmaznak. Meghallgattuk az egyes szektoroknak a képviselőit, a cseh oldalról is, a különböző kereskedelmi csatornákban résztvevőket, és én nagyon lényegesnek tartom, hogy foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. Most pedig egy másik ágazat került napirendre, mert a termékek 20-30 százaléka különbségeket mutatnak ezeket az irányelv sorra is veszi. A kérdés az, hogy az egyes ellenőrző testületek egyáltalán hogyan forduljanak ehhez a problémához, hogyan kellene, hogy kezeljék ezeket a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hogyan védjék meg a fogyasztókat, hogyan támaszthatnak azonos követelményeket. Igazából a módszerek rendelkezésünkre állnak, és én nagyon bízom abban, hogy tovább tudunk haladni ezen az úton. Meghallgattam, és tudomásul is veszem az önök érvelését. Utaltak arra, hogy a csokoládé minősége vagy a fagylalt minősége nem egyezik, és ez higgyék el, minket is zavar. A felügyeleteknek mintákat kell venni ezeket, teszteknek kell alávetniük, és aztán a végén ki kell mondani, hogy nem szabad elfogadni azt, hogy különböző összetevők vagy arányok érvényesüljenek az egyes termékekben. Amennyiben ez így van, akkor ezeket a gyakorlatokat el kell tüntetni a piacról, ezeket a problémákat meg kell oldani, mert ezek zavarják a polgárokat. Értem, azokat, akik kitartanak a szigorú piacfelügyelet mellett, de egyedi eseteket kell egyedi alapon vizsgálni. Pospisul kollégánk beszélt itt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Igen, ilyen gyakorlatok léteznek, ezekkel is foglalkozni kell. Mindenkinek joga van a termékek vonatkozásában az azonos minőségre, és itt nem csak az élelmiszerekre gondolok, hanem más termékekre is, amelyek fontosak a polgárok számára, és amelyek esetében az, hogy az óruknál fogva vezetgetjük a polgárokat, egyszerűen nem felelnek meg. Gondolok itt egyébként többek között a gépjárművekre, autókra, személyautókra, megfelelő minőség fogalmát definiálnunk kell, és ugyanígy kell eljárnunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban is. A felügyeleti szerveknek oda kell fordulniuk, tehát ezen problémakör felé esetről esetre ki kell ezeket vizsgálni, és amennyiben megállapítás nyer, hogy valóban léteznek különbségek, akkor szankciókat kell foganatosítani. A felelősöket felelősségre kell vonni, ez nyilván a piaci felügyeleti szervekre is vonatkozik, talán nemzeti jogalkotási eszközökkel is még meg kell ezt erősíteni, annak érdekében, hogy gyakorlattá váljon, amit tervezünk. Mert akkor jobb tájékoztatást is kapnak majd a polgárok, és úgy is érezhetik, hogy komolyabban veszik az ő ügyeiket. A kettős minőséget nem fogadják el a polgárok. A kiskereskedők pedig nagyon sok esetben nem tudják, hogy a termelők esetleg másként állítják össze az egyes termékeket. Viszont az irányelv kapcsán most erről tájékoztatást fognak kapni. Ezért kell a termelőknek igazolniuk az, hogy miért kínálnak különböző minőségű termékeket. Ezt meg kell tudni indokolni. Jelen pillanatban ez nincs így. Nem előírás ez új perspektívát jelent, ez persze majd a hatóságok számára is. Én a magam részéről egy nagyon szigorú szabályozást szeretnék, viszont fontos a kompromisszum is, hiszen tudjuk azt, hogy vannak olyan tagországok, nem tudják elfogadni a nagyon szigorú előírásokat, de a cseheknek is vannak lehetőségeik, a cseh kormánynak is itt a fellépésre, az ellenőrzéseknek az általánossá tétele az egyik ilyen, illetve a szabályoknak való megfelelés ellenőrzése a másik. Ugyanúgy lényeges a polgárok felvilágosítása. Az, hogy az ügyfél, a felhasználó, a polgár is aktívan keresse az információkat az egyes termékekre vonatkozóan. Amennyiben továbbra is megtévesztő tájékoztatást tapasztalnak, akkor ezt korrigálni kell. Akkor szükség van olyan törvényekre, amelyekkel a kitűzött célokat teljesíteni lehet. Szigorúbbá kell tenni a szabályokat, hogyha ezek most nem bizonyulnak elegendően szigorúnak, arról azonban nincsen szó, hogy eszköztelenek, fegyvertelenek lennénk ezzel a helyzettel szemben. Évekkel ezelőtt kevesebb eszközünk volt, most tudatában vagyunk ennek a problémának. A parlament, a bizottság és én is a jó magam részéről foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. És a cseh fogyasztók érdekeit higgyék el, szívemen viselem meg is szívleltem, amit itt ma mondtak. A konstelláció nyilván nem egyszerű, de most egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol tudunk előrelépni, ahol további ellenőrzéseket tudunk végezni, és adott esetben, amennyiben erre szükség van, akkor felül tudjuk vizsgálni az eddigi tevékenységünket. A média felé is tájékoztatást tettünk, és nem akarjuk elfogadni azt, hogy továbbra is különbségek legyenek kelet és nyugat, között Európában belül, mert a polgárok erre nagyon érzékenyek. Nyitott fülekre talál a polgárok panasza, és nem jó, hogyha esetleg szemetes ládaként kell, hogy tekintsenek magukra a keleten élő polgárok, ez nem megengedhető. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszéltem, tényleg szívügyem ez. Köszönöm, hogy meghallgattak, és bízom benne, hogy a parlament a kompromisszumot képes majd elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dalton úr, tessék, két percben. Ez egy nagyon nagy dosszié, de a felszólalások 99%-a egy témában szólalt meg. Egyetértek azzal, amit az kettős minőségről mondtak. Ez egy úttörő jellegű megállapodás a kettős megállapodással kapcsolatosan, de érdemes a többi vonatkozását is megvizsgálni nem lehet minden országban pontosan ugyanazt követelni, mások az ízlés, preferenciák, az nyersanyagok rendelkezése állása. Például ott van a Coca-Cola. Az Egyesült Királyságban nácukorból csinálják, Belgiumban pedig cukor, répa cukorból. Kid mondja meg, hogy melyik a jobb. Kelet-Európában ugyanígy glükózt használnak az helyben termelt glükózt a coca de melyik jobb? Kinek, jelen diszkriminálunk? Hogyha így járunk el, akkor az EU-ban minden egyes terméket meg kellene vizsgálnunk, több millió terméket, ez lehetetlen. Ezt a módosítót nem lehet visszavinni a a tárgyalóasztalhoz. A tanács és a bizottság egyértelművé tette, hogy mindent adtak, minden engedményt, és elég sokat. Egyértelművé kell tenni, hogy a bizottság nem fog új javaslatot tenni, csak azért, mert az Európai Parlament irreális állást foglalt el. Amit eddig elértünk a kettős minőséggel, a banki átláthatósággal kapcsolatosan, a visszavonás jogával kapcsolatosan, az átláthatósággal kapcsolatosan, a, a hamis kommentárok tilalmával kapcsolatosan, ez mind, mi ezt mind eldobnánk. Köszönöm szépen a kollégáimnak, akik együttműködtek velem ennek a dossziénak az összeállításában. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát, és holnap szavazunk. A következő napi rendi pontunk az Ajúzó jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázat értékelés átláthatósága és fenntarthatósága. Ajúzó asszony. Micro, please. Mikrofonba legyen kedves. Elnök úr, biztos úr, nagyon örülök neki, hogy elmúlt húsz év, és végre az utolsó felszólalásom ebben a parlamentben előadóként tehetem meg az élelmiszerlánccal kapcsolatosan, mint említettem, 20 évvel ezelőtt kezdtem a munkámat, amikor a kergemarhakor dúlt éppen, és azóta is nagy figyelmet fordítok az élelmiszerláncra az EFSA-val is együttműködünk, illetve megszakítás nélkül minden élelmiszerre vonatkozó jogszabályon dolgoztam. Az Európai Uniónak most szigorúbb, a világon a legszigorúbb az élelmiszer szabályozása. Azt is elmondhatom, hogy az élelmiszeriparunk kiváló, innovatív és versenyképes. Azt is elmondhatjuk, hogy az ESZA nagyszerű munkát végez a felügyeletben az érvényes jogszabályokkal összhangban. Mégis a tervezetet, illetve az um, a rendeletet időről időre aktualizálni kell. Vannak pontok, amelyek javíthatóak mindig, de azért is, mert az állampolgárok számára egyre érdekesebb az a folyamat, amikor is az élelmiszerlánc kockázatát állapítjuk meg, illetve a tudományos tanulmányok átláthatóságát vizsgáljuk a döntéshozatal alapjául. A jogszabályokat, ezeknek a meghozását nem szabad elhamarkodni, akkor sem, hogyha a média nyomás alá helyezi ezt a területet. Az általános élelmiszerminőségi mód eh, törvény tulajdonképpen az átláthatóságról szól elsősorban, meghatározza a kockázat számítás felelősségét, ezt a hatóság viseli, de a kockázat kezelését nem. Őszintén hiszek abban, hogy elértük a célunkat, hogy biztosítsuk az döntéshozatali eljárást, amely tudományos eredményeken alapul, és hogy fenntartsuk az Európai Unióban az élelmiszerellátás biztonságát. A döntéshozatalban az közvélemény bizalmát is meg kell őrizni, a nagyobb átláthatóság érdekében az állampolgároknak rendelkezésére kell bocsátani az engedélyezés alapjául szolgáló dokumentumokat. Ezt az információt akkor kell közzétenni, amikor az abban lévő információt elfogadhatónak minősítik ehhez adatbázisra is szükség van, hogy a vállalkozások be tudják mutatni a tanulmányaikat, amelyek a különböző engedélyezésekhez kapcsolódnak. Azok a vállalatok, amelyek nem felelnek meg ennek a kötelezettségnek, szankcionálhatók. Észszerű egyensúly jött létre az átláthatóság és az iparág érdekei között, ez is segíti az Unió élelmiszeripari ágazatában az innovációt. A tájékoztatás szabályozását az intellektuális vagy az ipari tulajdonjogok sérelme nélkül tudjuk megtenni. Bizonyos garanciák az információ kiadásakor életbe léptek, nagyon örülök két okból a szöveg elfogadásának. A parlamentnek két képviselője lesz az igazgató tanácsban, illetve a tagállamok is részt vesznek majd a technikai tudományos bizottságokban, és így minden tagállam tudósai szorosabban bevonódhatnak az ellenőrzési eljárásba. Nagyon fontos, hogy a gyártás folyamata továbbra is bizalmas maradhasson, különösen az innovatív megoldások. Ennek a megállapodásnak pozitívuma, hogy a kockázatot bizonyítékokhoz, tudományos bizonyítékokhoz kötik, és a döntéshozatalt megalapozottabbá teszi. Ugyanolyan eljárás alakul most ki, mint például a gyógyszerengedélyezésben, vagy a vegyi anyagok engedélyezésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Katájnán úr a szó parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az EU büszke arra, hogy a világon a legbiztonságosabb élelmiszer, biztonsági rendszerrel rendelkezik. De ugyanakkor az embereket nagyon érdekli az is, hogy honnan származik az az élelmiszer, amit megesznek. Fontos a kockázatfelmérés, úgyhogy nem meglepő, hogy az EU-s állampolgárok további megerősítéseket kértek az élelmiszereik biztonságát illetően. A legutóbbi eredmények a vizsgálatok alapján is ezt mondhatjuk. De mielőtt még tovább lépnék, először is szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek és a tanácsnak. Az intézményközi tárgyalások pozitív eredménye a bizottsági javaslatról, amely az EU kockázatfelmérésének átláthatóságáról szól, rendkívül fontos lépés. Mindkét jogalkotó megmutatta, milyen fontos ez a lépés a konstruktív, intenzív eszmecserék során. Sikerült ideiglenes megállapodásra jutniuk, mégpedig rekordidőben, 10 hónap alatt. Ez, a rende, ez az ideiglenes megállapodás az átlátható szaba, szabályokról rendkívül fontos mérföldkő az állampolgárok számára, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, ami az élelmiszer lánc kockázatainak elemzését illeti. Hadd mondjam el, mik is a fő céljai ennek. Az ideiglenes megállapodás tulajdonképpen felülvizsgálata az élelmiszerrendszernek az EU-ban az átláthatóságra koncentrálva. Ez utóbbi az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság legitimitását erősítené meg, növelni a fogyasztók bizalmát a kockázatfelmérő rendszerben, illetve az elszám, elszámoltathatóságot biztosítja az állampolgárok számára proaktív fellépést jelent ez minden tudományos tanulmány, adat vonatkozásában, amely alá támasztja a tudományos eredményt. Így a kockázatfelmérés már a folyamat korai szakában belép. Két másik fontos javaslathoz is kapcsolódik mindez. A nyilvános konzultációhoz, amely tanulmányokat, értesítéseket jelent a bizottság részéről. Az EFSA által kezelt területeken. Ezek az intézkedések biztosítják azt, hogy az EFSA hozzáférhessen az érintett ö, tudományos eredményekhez, véleményekhez, mielőtt még nyilvánosságra kerülnek. Ezen kívül erősíti a kockázatfelmérési folyamattal kapcsolatos fogyasztói bizalmat. Ugyanakkor nem felejtkezik el arról sem, hogy az EU élelmiszer és takarmány ágazatának versenyképességét is fel kell tartani. Ezen kívül különböző biztosítékokat is tartalmaz, amennyiben valamilyen ö, bizalmas információról van szó. Ezen kívül a megállapodás tiszteletbe tartja a szellemi jog által védett területeket, a személyadatok védelmét is. Ez nem csak az innovációt ösztönzi, hanem az európai élelmiszer és termékbiztonság globális elismerését is elősegíti, ami a KKV-kat illeti, a megállapodás lehetőséget teremt az EFSA számára, hogy felvizsgálja és kérje a bizottság tanácsát. Ez elősegíti és megkönnyíti az alkalmazási eljárást, és megkönnyíti az innovációval foglalkozók életét. Ami a fenntarthatóságot illeti, a tagállamokat az EFSA igazgató tanácsában is képviselik. Ezen kívül az Európai Parlament kinevezhet két tagot is ide. Ahogy a tisztelt képviselők is tudják, a parlament, a tanács és a bizottság közes megközelítésétől eltérő lépés ez, amely 2012. júliusából származik. Hasonlóképpen, és anélkül, hogy az EFSA függetlenségét akadályozná, a tagállamok aktívabban létve részt vehetnek majd a tudományos panelek munkájában is, szakértőik segítségével. Nagyon fontos, hogy egyértelmű, határozott üzenetet közvetítsünk az állampolgárok számára a létező kockázatokról. A bizottság elismeri, hogy ez fontos dolog. Átfogó, hatékony, kockázat kommunikációs stratégiát jelent ez. Ez azt jelenti, hogy egyértelmű, átfogó az üzenet, ez az f szára is vonatkozik, és a tagállamokra is. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, számítok aktív elkötelezettségükre a megállapodás megkötése érdekében, és Várom a plenárison folytatott eszmecsere eredményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katainen úr. A Halászati Bizottság képviseletében Szeráó Szántos úr következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló munkáért, a amelyet a tárgyalásokban résztvevők végeztek, különösen az előadók. Sajnos csak egy percem van, pedig sok pozitívumot szerettem volna elmondani. A. o Conselho de Administração da EFSA continua a não ter... halászati termékek előállításában sajnálatos módon az irányító testületben még mindig nincsenek jelen a halászati ágazat és az akvakultúra ágazat képviselői. A termékek 70%-át harmadik országokból importálják, és nekik is garantálniuk kell, hogy a mi nagyon magas igényeinknek és követelményeinknek megfelelnek az élelmiszer biztonság szempontjából. Tudjuk, hogy a túlsúly, az elhízás új stigma lett világunkban, és hogy a túlsúly több halálesetet okoz, mint az éhezés világszerte. Köszönöm. Az EPP nevében másfél percben Délé asszony. Merci, monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Ez alatt a mandátum alatt láttuk, hogy a növényvédőszerekhez kapcsolódott kapcsolatos kérdések, az engedélyezés, az élelmiszer mennyire aktuális kérdések állampolgáraink számára. Azt szeretnék tudni ugyanis, hogy hogyan működik az európai rendszer. A mi feladatunk, mint választott képviselőknek és jogalkotóknak, hogy válaszoljunk erre az elvárásra. Az előttünk levő szöveg részben próbál megoldást ki, kínálni erre, hogy az eljárást világosabbá, átláthatóbbá tegye. És nagyon remélem visszaállítja bizalmat állampolgáraink részéről, ügynökségeinkbe és döntéshozóinkba. Nyilván a legfőbb kérdés az adatok létre, nyilvánosságra hozatalánál merül fel. A kutatás, az innováció az Európai Unión belül, nem föltétlenül ö, képviseli azt az egyensúlyt, amire szükség volna. Ne felejtsük el, a KKV-knak óriási ö, versennyel kell szembenézniük világszerte. Nagyon fontos, hogy egy lépéssel előre legyünk az innováció terén. Köszönöm Pilár Ájúzó előadónk és az árnyék jelentéskészítők munkáját. Végül pedig még a parlamenti ciklus lezárt előtt még egyszer el szeretném mondani, hogy milyen fontosak a döntéseink, és az is, hogy mindig szilárd tudományos eredmények alapján szülessenek, csak akkor lehet vitathatatlan álláspontot kialakítani, hogy ne legyen félelem, mert egyesek kihasználják ezt. Ezért a függetlenség, a jó működés az ügynökségeink keretén belül, illetve az EFSA az élelmiszerbiztonsági ügynökség megfelelő működése alapvetően fontos. Dali Máriámnak adnom meg a szót a szocialisták nevébe. Parancsoljon két percre az önél szó. Parancsoljon. Thank you, Chair. We all remember the scandal around the camp. Köszönöm szépen. Mindenki emlékszik a vegyipari vegyiparra nehezedő nyomást, a médiában mindenki olvashatott róla, rengeteg tárgyalást folytattak, és gyakorlatilag most erre a skandalumra válaszolunk, és örhet, Örülhetünk annak, hogy ez egy olyan kezdeményezés volt, amely szerint az